Uh, uh, uh, Üdvözlöm a képviselőtársaimat. Kérem, hogy mindenki üljön le, hogy elkezdhessük a szavazást. Tájékoztatásul közlöm önökkel, kérem, hogy csendesedjenek el, üljenek le, hogy elkezdhessük a munkát. Nos, örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a Mediterrán Unió delegáció ma Adel al-Assumi úrral fog találkozni, aki az arab parlament alelnöke, és Mehmed Gui Ahmeddel, aki pedig ugyanennek a szervezetnek a külügyi bizottságának elnöke. Ők itt vannak most körünkben, üdvözlöm őket sok szeretettel, és nekik mondom, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk az Európai Parlament és az Arab Parlament közötti együttműködésnek. requests uh, for the floor for point. Kizárólag szigorúan ügyrendi kérdéseknek tudok helyet adni a szavazás előtt. Mindenki hivatkozzon arra, hogy melyik eljárási szabály alapján akar felszólalni. Vágyó. úr elnök úr. El fogja hinni, hogy fontos dologról beszélek. Nem, nem, uram, mondtam, hogy csak eljárási kérdésekben lehet felszólalni, ezért mondtam, semmilyen tartalmi kérdésről nem beszélünk most, szavaznunk kell, hosszú a szavazás, és nagyon fontos témáról kizárólag ügyrendi felszólalásoknak tudok helyet adni. Majd holnap elmondja. Ügyrendi felszólalás? Tájékoztatom önöket arról, hogy Marari Udina úr Etiópiában járt. Nem értik, amit mondok. Ügyrendi felszólalásoknak van itt helye, azoknak is csak szűk körben. Jó, ilyet nem látok, elkezdjük a szavazást. Először Büchner úr jelentéséről szavazunk. Az közös felhasználású termékek kivitele, transfere, tranzitja, stb. Név szerinti szavazást rendelek el, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.